Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, akkor kezdjük. Igazából nincs semmi értelme, hogyha tovább, hogy még tovább várjunk. Nagyon köszönöm, hogy még az ülésünk második részén is jelen vannak, és hogy találkozhatunk, hogy a következő napi rendi pontot megvitassuk. Különös szívesen üdvözlöm Andor Réma urat, remélem jól ejtettem a nevét. Igen, teljesen jó volt. Aki a Berek igazgatási vezetője, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatás, Hatóságok Testülete a rövidítés. Együtt döntöttünk egy ilyen szervezetről. Megkezdtük a működtetést, a személyzetet, munkatársakat is felvették. Úgyhogy most felmerül a kérdés, hogy az érintett személyekről, az ügyekről hallgassunk meg egy kis előadást. Köszönjük, hogy Ráma úr elfáradt hozzánk, és meg is adom a szót, hogy röviden tartsa meg bevezetőjét, utána pedig a kollégák intéznek önhöz kérdéseket. Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor én angolra váltanék. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a berekkel kapcsolatos nézeteimet, illetve az elektronikus kommunikációs szolgáltatások egységes piacáról. Andor Rehama vagyok, és egyidejűleg megpályáztam a berek igazgató, igazgatási vezetői posztját. Röviden szeretnék bemutatkozni, és utána természetesen önöké a lehetőség, hogy kérdezzenek. 20 éves munkatapasztalatom van, aminek egy harmadát más országokban szereztem, nem a saját hazámban, és talán pontosan ezért amikor megpályáztam az igazgatási vezetői posztot, az volt a célom, hogy visszatérjek százszázalékig ig a nemzetközi szintérre, és nemzetek feletti szinten tevékenykedjek Európa egésze javára az elektronikus területen. Én business managerként végeztem egy ismert holland business schoolban szereztem masters fokozatot. 14 évig dolgoztam az üzleti világban vezetőként, költségvetéssel a legnagyobb költségvetésű cég 6,8 millió eurós volt. Ami pedig az ágazatokat illeti, a legkülönbözőbb területeken tevékenykedtem, 97 óta azonban zömmel a távközlés területén dolgoztam, az informatika területén legközvetlenebb tapasztalataim a berekkel, a berek irodával kapcsolatosan az, az volt, amikor az észt regionális igazgatóság vezetője voltam 2004 és 2007 között. Ami pedig a funkcionális területeket illeti, különböző értékesítési, marketing és vám területen szereztem tapasztalatokat. A berek keretében pedig a globális távközlési vállalatot támogató csapatban tevékenykedtem, konkrétan a VÁM területén. És azt hiszem, hogy ennek a támogató csapatnak a vezetős, vezetői posztján kellő tapasztalatokat szereztem, ami a berek esetében is hasznosítható. Projektmenedzseri tapasztalatokat is szereztem nemzetközi projektek kapcsán a legtöbb tagállamban, és mindig is hasznosnak találtam, hogy egy csapatban vagy szervezetben jó, hogyha az ember rendelkezik a múltjából professzionális projektmenedzsmenti tapasztalatokkal, ezek jól hasznosíthatók minden konkrét projekt esetében. Néhány szót most a nemzetközi tapasztalatról. Említettem, hogy hét évig dolgoztam nemzetközi szintéren, több mint tíz országban, és eh, hogyha a menedzseri stílusomat kéne leírnom, akkor én azt, mond, azt tartom a legjobbnak, ha a menedzser az irányítási menedzseri stílusát hozzá tudja igazítani demokratikus alapon és konszenzusos konszenzusos alapon az adott vállalat vagy szervezet célkitűzéseihez és a munkatársakhoz. Én igyekeztem így eljárni. Én jobban szeretem a konszenzus alapú irányítási stílust, vezetői stílust, nyílt, nyitott kommunikációs csatornákat, és nyílt kultúrát fenntartva a vállalatban, vagy az adott szervezetben. Lehet, hogy a költségvetés korlátozott, vagy az idő korlátozott, esetleg a munkatársak kevésbé tapasztaltak, akkor közvetlenebb vezetői stílusra is szükség lehet. Szerintem a professzionalizmus az, ami engem leginkább, vagy az én vezetői stílusomat jellemzi. A pályafutásom során mindig a szervezet, a vállalat érdekeit helyeztem a saját érdekeim elé. Szoros határidők, gyakran nagyon komoly követelmény elvárások azok, amelyek, amik engem leginkább motiválnak. Én igyekszem a munkatársaimat munkatársaimmal tisztességesen bánni, méltányosan, fenntartva a nyitott kommunikációt, és lehetőség szerint biztosítani a stresszmentes munkakörnyezetet. A Berek iroda kapcsán még el kell mondanom, hogy a tapasztalataimat, mint administratív vezető mindenféleképpen hasznosítani akarom, és a motivációt számomra a komoly kihívások és a szoros határidők jelentik. Ezt tartom majd szem előtt a berekben betöltendő funkcióm kapcsán is. Herzlichen Dank für diese... Köszönöm szépen a bemutatkozást. És akkor most a kollégáknak adnám meg a lehetőséget, hogy kérdezzenek. Del Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy A berek igazgatási vezetője körünkben van. A berek szerves része az életemnek. Több mint kilenc hónapig hordoztam ezt a szívem alatt, ha úgy tetszik. Én voltam az előadója a berekre vonatkozó jelentésnek, és ugyan nehezen indult a fogantatástól a megszületésig rengeteg probléma felmerült. Igen, megoszlottak voltak a vélemények, hogy milyen mértékben ügynökségként működjön ez a szervezet erőteljes hatáskörökkel, vagy mennyire a puha jogszabályok alapján. bizottságok, bizottsággal és a nemzeti szabályozókkal együtt működve alakítottunk ki egy egységes versenyképes elektronikus piacot. Mm, végül is a berek megszületett, és ezek az első lépések Rigában, ami a székhelye, már megtörténtek. Én most nem a berek hatáskörére szeretnék rákérdezni, hiszen nyilván ezeket a részleteket magam is jól ismerem, de szeretném megkérdezni, illetve megkérni önt, hogy a derek számára teremtsük meg az egységes elektronikus hírközlési piacot Európában. A korábbi szabályozói testület esetében nem volt megfelelően definiálva a struktúra, és számos erőforrással rendelkezett. Ehhez képest a berek egy komoly minőségi továbblépés ugyanis a szabályozói keretben definiáltuk a hatáskörét, és lehetővé tesszük, hogy a bizottságra is hatást, befolyást gyakoroljon, valamint a nemzeti szabályozó testületekre. A nemzeti szabályozó testületek egy nemzetek fölötti szervezetet hoztak létre, ami azt jelenti, hogy a saját nemzeti piacukon túl tekintenek. Ha ezen hatáskörök alapján járnak el, ha ezt szem előtt tartva járnak el, akkor egy egységes versenyképes piac alakulhat ki, ami alapvetően fontos a gazdaságunk és a társadalmaink számára. Egy, alig egy évvel ezelőtt jött létre ez a szervezet a távközlési csomag keretében, és most még inkább fontos tekintettel a gazdasági válságra, a digitális fejlődése tekintettel, ha nem mozdulnak előre a dolgok, akkor komoly veszteségeket szenvedünk el. A világ többi részei előre vágtathatnak. Ez olyan, mint egy gyors vonat, és hogyha ezt az ütemet nem tartjuk, akkor vesztesek leszünk. Nekünk kell a folyamat élére állni, nekünk kell a folyamatot mozgatni. És ezért tartom olyan fontosnak a bereket. Úgyhogy gratulálok, biztos vagyok benne, hogy igen, komoly feladat áll ön előtt. Ugyanis a 2020-as stratégia előttünk van, és ebben komoly zászlós hajó jellegű kezdeményezések szerepelnek 2020-ra vonatkozóan, és nagyon sok minden az ön, sok minden önön múlik. Azt biztosíthatom, hogy a parlamentben mindig is szövetségesre fog találni, hogy a kijelölt irányban haladhasson. Köszönöm szépen, Trautmann kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr főigazgató úr. Nagyon örülök, hogy önnek a legjobb kívánságainkat átadjuk, hiszen ön lesz a vezetője egy olyan szervezetnek, amely az ITRE bizottság számára fontos. Castilla kollégával együtt Eh, és még a harmadik a Malcolm Harbour. Mi vagyunk a három muskétás, és a frakciók nevében együttműködünk azért, hogy ez az új intézmény egyrészt megtalálja a jogi eszközöket a kompetenciát, a függetlenséget, a bizottság, Európai Bizottsággal szembeli önállóságot, hiszen látta a vita során, az Európai Bizottság és a tanácssal folytatott vita során, hogy az Európai Parlamentnek a szerepe mennyire volt fontos, hasznos a szabályozó testületekkel kapcsolatban van. Tehát mi egy stratégiai ágazatnak, ágazatra ügyelünk itt, <clears throat> és az energia ügynökség felállítása során is azt mondtuk, hogy az Európai Parlament ambiciózusabb, mint a tanács az elvégzendő feladatokat illetően. Ennek még nincs, ez a folyamat nem zárult le, épp ezért ajánlásokat tudunk megfogalmazni, hogyha nem tudunk határozatot véghez vinni. A BEREK olyan intézmény, amely e a távközlési európai ágazatnak egyfajta joggyakorlatát kell, hogy megalapítsa, amikor például az infrastruktúrákba ruháznak be, vagy pedig az új szolgálatokba, vagy pedig a technikai végrehajtásba. Az ön szerepe nagyon fontos, ugyanis a tagállamok között különbözőek a megközelítések, a szabályozást illetően. Tehát ezeket az ismereteket kölcsönösen egymás javára kellene felhasználni, tehát tulajdonképpen egy pozitív felhasználást, hogy legyen egy európai joggyakorlat, amelytől azt várjuk, hogy ösztönzővé válik, hogy jogbiztonságot nyújt a vállalatoknak, és lehetővé teszi a megelőző módon a konfliktusok megoldását, és hogy ezek ne a bíróságokon végződjenek. Később a jelenlegi formájában lévő szabályozás talán nem lesz szükséges, és mi elegendően rugalmasak vagyunk ahhoz, hogy a csomag az egy referencia keretet biztosítson a szabályozóknak, amelyben látjuk a felelősségeket, és a gyakorlatot is. Ugyanis a szabályozás az nyilvánvalóan a gyakorlatot is figyelembe kell, hogy vegye. Ezek voltak a gondolataim, hiszen az új elnököt és a tagokat már üdvözöltük itt. És csak annyit szeretnénk mondani, hogy az európai szabályozók több évvel már szorosan együttműködtünk, és a ha, amikor az irányelveket áttekintjük, a távközlési irányelveket, akkor ö, ö, szorosan együttműködünk velük, hiszen itt van a 2020-as stratégia, és ez azt jelenti, hogy egy irányelv vagy egy rendeletcsomag azokat kell, hogy megcélozza, akik fel fogják ezt használni. Tehát így lehet a két értelmiségeket elkerülni. Mindenesetre az administratív munka, tehát a megalapozása a bereknek, az az ön feladata lesz, és önnek épp ezért, és a munkatársainak sikert kívánunk, és nem vagyok egyedül ezzel, hanem a parlamentben nagyon sok sokan tudjuk, hogy nehéz vizeken, viharos vizeken hajózunk, de el kell érnünk a célba. Köszönöm szépen, nem láttak további hozzászólókat, úgyhogy felkérem a vendégünket, eh, Rehelma urat, hogy válaszolja meg a hozzáintézett kérdéseket. Vártam a kérdéseket, de figyelme véve a jó kívánságokat, illetve azt a kihívást, amit a mandátumunk által kaptunk, a berek és én azt mondanám, hogy jó magam mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hogy megfeleljek az európai intézmények elvárásainak, és megteszek mindent administratív igazgatóként annak érdekében, hogy a csapatom ugyanezt tegye, ugyanezt a fajta eredményt hozza meg a mi csapatunk elnök. Köszönöm szépen Rehema úr talán el tudja nekünk mondani azt, hogy mi lesz a következő fejlődési szakasz gyakorlati szempontból, mi fog történni a személyzetnél, a feladatok felállításánál. Hát ahogy láthatja a kollégáim itt szinte szakértők ebben. Én még mindig jelölt vagyok erre a posztra, és beszéltünk eh, már arról, hogy mikor fognak kinevezni engem. A következő lépések az lehet, következő lépés az lehetne, hogy felvesszük az alkalmazottakat, és létrehozzuk az iroda struktúráját, a munka követelményeket megfogalmazzuk. Két üres állásunk van, ezt hirdetjük most. Ez a két nagyon fontos, két nagyon fontos állásról van szó. Már voltak beszélgetések, és mivel a nyár közeledik, valószínűleg csak szeptemberben fognak lezajlani az interjúk. Lesznek még plusz állások, de összességében szeretnénk létrehozni ezt a rigai irodát az év utolsó hónapjaiban, és elsődlegesen az administratív alkalmazottakat ö, vesszük fel, és a szakértők majd az év végén, következő év elején fognak érkezni. És maga az iroda a következő évben fog tulajdonképpen felelni, mert a határidő 2011. május vége, amikor az új szabályozó csomag megvalósításra kerül a tagállamok által, és a bereknek akkor kell már működnie. Úgy tervezzük, hogy a teljes csapatot addigra felvesszük. Az én feladatom az lesz, hogy egy lépcsőzetes megközelítést alkalmazzak a munkatársak felvételén. Először az adminisztratív személyzetet, majd a szakértőket vesszük fel, és ahogy egyre több munka lesz, úgy lesz több munkatársunk és A berek hatásköre azt követeli, hogy legyen egyfajta egyensúly a központi berek iroda, illetve a szakértők között, akik a nemzeti szabályozó hatóságoknál dolgoznak arra is gondoltunk, hogy jöhetnének szakértők a nemzeti tagállamokból, hogy hol húzzak meg a határt, hogy lehessen megosztani a munkát, az, amit a nemzeti hatóságnál a szakértők átmeneti módon végeznek, és mit fognak csinálni a berek irodájában a szakértők. Ennek a részletek még mindig tisztázni kell. nem lehet központosítani a szakértelmet, a szakértőket, hiszen szükség van a napi piaci elemzési tapasztalatra is, tehát mindenképpen egyfajta egyensúlyra van szükség, kellnek szakértők a bereken belülre is, illetve a nemzeti hatóságoknál is. De ahogy mondtam, a Berek eh, iroda igazából egyfajta adminisztratív támogatást ad minden nemzeti szabályozó hatóságnak, beleértve beleértve a szabályozó testületeket is. Idejéntásom alatt a Berek irodának eh, segítenie kell a nemzeti szabályozókat, és ehhez azt kell, nagyon sok adminisztratív munkát végezzünk el, hogy levegyük a nemzeti szabályozó hatóságok páláról a terheket, és ezeket a szakértőket valóban a tartalmi munkába vonjuk be, és a maximumot tudjuk kihozni így belőlük, illetve a berek irodából is. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még bármilyen fajta megjegyzés, kérés, kérdés nincs, akkor ez van Okay. Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Ich akkor le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot, és meg is szeretném köszönni Rehema úrnak azt, hogy itt volt. Remélem, hogy az elkövetkező években még találkozunk önnel, minden jót kívánok önnek, és persze sikereket is kívánunk önnek, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, rendelkezésünkre állt, és elnézését kell kérnem, hogy nem voltak itt nagy számban a kollégák. Kár ez, de hát ezzel nem lehet változtatni, pesje volt, illetve pesjük volt, nem ismerték meg önt,

Is Uh, eh, yes, he will be. Uh, he's yeah. arriving to the parliament. He will be here in five to ten minutes. But I have something So what do yeah, we do? study, yeah? We want to yeah, study first. So, I mean, we do the uh, study first. Why not? Okay. Then you, then you have time. Yeah. Huh? Okay. I'll pass the message. Huh? Okay. Okay. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir haben die Tagesordnung jetzt ein bisschen. Kedves kollégák, egy kicsit megint meg kell változtatnunk a napirendünket, mert eh, bejelentette a spanyol ö, meghívottunk, hogy nem tud ilyen gyorsan ö, ideérni, ugyanis Franciaországban vannak ö, közlekedési problémák, Trautmann asszonynak kellene ezzel foglalkozni, mert mindig vannak ilyen gondok Franciaországban. A következő napi rendi pontunk az lesz, hogy bemutatunk egy tanulmányt az EU-gáz és villamos energiapiaca a jelenlegi helyzet és végrehajtás témájában. Áton Römmann és Matthias Eichmann tudom itt üdvözölni körünkben. Nem tudom, hogy kettőjük közül ki fogja kezdeni, hogyan beszélték meg. Nos, akkor felkérem arra Altman urat, hogy tartja, tartsa meg a tanulmányt, megkapta mindenki a, a, a tanulmányt, és erről fog most nekünk beszélni Altman úr. Tessék, a néhány szó. Köszönöm szépen. A tanulmányt az ITRE szakbizottság titkársága csinál, készítette, készítette el decemberben, és mi elvégeztük a tanulmányt, megkapták önök is magát a tanulmányt, illetve a diákat is kinyomtattuk önöknek. Az első célja az volt ennek a tanulmánynak, hogy felmérjük a nyitását, megnyitását, illetve a végrehajtását a energia belső piacnak, és ezen kívül szektorális áttekintést is végeztünk a második energia csomag végrehajtását illetően, és megvitattuk a harmadik energia csomagot is, amelyet már a múlt évben előre jelzett az Európai Parlament, illetve az intézmények. Az utolsó lépés a stratégiai szempontból a legfontosabb volt, ez pedig az volt, hogy felmértük az előttünk álló utat, és megnéztük, hogy milyen politikai lépésekre van szükség az elkövetkező időszakban. Tehát egy gyors bevezetést fogok önöknek tartani az, elek, eh, az energia ipar eh, piacsal kapcsolatban, és utána pedig majd a kollégám fog önöknek további információkkal eh, szolgálni. Az elektromos áram, illetve a földgáz piac célja kettős, az egyik a liberalizáció, más pedig az európai integrá- integráció. Tehát mindkettőről fogok önöknek beszélni. Ami a liberalizációt illeti, a gazdasági szereplők koncentrációja a piacon az egy indikáció arra vonatkozólag, hogy mit sikerült eddig elérni. Azt láthatjuk, hogy az elektromos E, piaca, tehát az EU minden tagállamnak piaca még mindig viszonylag, vagy nagyon magasan koncentrált. Ez azt jelenti, hogy voltak már e, eredmények, de még mindig nem kielégítő e, ez az eredmény a liberalizált piac szempontjából. Láthatunk piros színű területeket, sárga területeket, illetve zöldet. If we look at another indicator, that is how many tehát ez a következő díja azt mutatja, hogy hány fogyasztó váltott áramszolgáltatót, összeadva ez a ipari, ipari fogyasztók, illetve a magánfogyasztók kat is tartalmazza ez a diát, és a nagy ipar ágak nagy változást eredményeznek itt. Nem minden, nem minden 27 tagállamból van információnk, de azért elég sokból, és láthatják, hogy valahol szinte nulla a, a váltási ráta a bal oldalán a diának, a kisebb országra jellemző ez, és vannak olyan országok, ahol 2%-tól egészen 12%-ig, 14%-ig terjedhet a e, váltási e, arány egy évben. Ez mindig nem annyira nagy, és elég alacsony az olyan fogyasztók száma, akik e, valóban szolgáltatót váltanak. Ezek 2008-as adatok, de azt a benyomást kaptuk, illetve azt az információt kaptuk a piasztól, hogy ez valamelyest nőtt az elmúlt időszakban, és a liberalizáció csak működik. Ha megnézzük az integrációt az európai szinten, akkor ennek abban kellene megjelennie, hogy a abban kellene megjelennie, hogy a nagykereskedelmi árak ugyan olyanok, de ez nem így van. Ezt nem lehet látni ezen a dián, de amit lehet látni az az, hogy a korreláció növekszik, tehát lehet látni pozitív eredményeket az energiacsomag részéről. Hogyha megnézzük ugyanezeket az indikátorokat a természetes gáz piacán, akkor azt láthatjuk, itt, itt ezt a kiskereskedelmi piacot láthatjuk ezen a dián, és itt is nagyon magas az arány bizonyos országok esetében. Vannak olyan országok, ahol ez közepes, de ez csak kevés országot jelentett. nagyon hasonló a helyzet ott is. Itt a váltási arányok sem annyira magasak, de hadd mondjam el, hogy a természetes gáz piacának liberalizációja később kezdődött, mint az elektromos áramé, de sokkal gyorsabban ment végbe, tehát körülbelül ugyanaz a szint látható itt is. És eh, az, a, az is igaz, hogy a természetes gáz esetében ezek 2008-as adatok, és azóta azért lehet egy kis felülést látni. Ha megnézzük a földgáz, az atomos különbséget, akkor azt láthatjuk, hogy a földgáz az főként az Európai Unióról kívülről érkezik, Európai Unión kívülről érkezik, főként Oroszországból, illetve Észak-Afrikából. És a harmadik fontos területe a földgáznak az északi tenger, tehát az EU legtöbb országát az EU kívülről látják el földgázzal, míg az elektromos áram esetében minden országban van elektromos áram ö, gerjesztés, tehát ö, itt egy fajta különbséget lehet látni a két piac között. Más részre ez már ahhoz a tényhez vezet, hogy a földgáz a nagykereskedelmi árai sokkal egységesebbek, mint az elektromos áram árai, tehát ezt lehet látni ezen a dián is. A kék jelenti a, a nagy kereskedelmi árak, tehát látható, hogy sokkal inkább egyformák ezek a, az arányok. Most pedig átadom Antonnak. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, Matthias. Mindenkit szeretettel üdvözlök én is. Én a második csomagnak a végrehajtását vizsgálom meg, és aztán a jövő kihívásaival fogok törődni, és hogy milyen ajánlásokat teszünk. Sajnos nincsenek ilyen szép tájékoztató képeim, mint Matyásznak, de megpróbálok rövid lenni és szóban elmondani. Amikor megnézzük a második csomag végrehajtását, akkor megnézzük a jogsértési eljárásokat, és 2009-ig az energia belső piac területén a hátorákon útnyúló infrastruktúrához hozzáférés, vagy pedig a szállító rendszer az információ hiánya voltak ezek az esetek, és 25 államból jöttek ilyen eljárások és az 55. oldalon a szövegben ezt megtalálják egy táblázatban feldolgozva. Tehát ez azt jelenti, hogy sok országban történt jogsértés, és hogyha nem voltak jogsértékek, akkor például azért történt, mert mint Málta esetében, hogy nincsen gázhálózata, főhálózata. Az utolsó pedig a szankcióknak a hatékony rendszere. És itt a nemzeti szabályozó hatóságoknak a, a mandátumáról van szó. Láthatjuk, hogy a nemzeti szabályozók esetében a fogyasztóvédelem, az átláthatóság, a következetesség a fontosak, és ezek a hatáskörök változóak az országok között. Vannak olyan szabályozók, amelyek sokkal függetlenebbek, mint a másik. Ezzel foglalkoznak majd a harmadik csomagban. A harmadik dolog, amely, amit megvizsgáltunk, az a regionális ö, ö, kezdeményezések, mind a gáz, mind az elektromos áram területén. Hét van az elektromos áram területén, és három a gázban. Tehát itt is látjuk, hogy a számok között különbség van, és ezek átfedik egymást, különösen az elektromos áramnál. Például Franciaországnak és Németországnak négy regionális kezdeményezése van, ezek mind önkéntes folyamatok, és nagyon sok eredményt hoztak. És néhányan kritizálják őket, de mivel hát még ti fiatalok, még nyugodtan mm, változhatnak, fejlődhetnek. A kritika az elsősorban arra szólt, hogy nincsen funkcionális megosztás, hanem regionális megosztás van, megoszlás van. Vannak olyan országcsoportok, amelyek a kapacitás elosztás területén előrébb vannak, mint a aztán vannak mások, ahol merev regionális felosztás van. A másik kérdés az, hogy a nemzeti szabályozókat hogyan vonják be a regionális kezdeményezésekbe. Ugyanis, hogyha elgondoljuk, hogy vannak olyan szabályozók, akiknek nagyon kevés a hatalma, akkor a regionális kezdeményezések száma az valószínűleg a legkisebb közös több nevező, és ez mutatja a regionális kezdeményezésnek a hatáját. Aztán, hogy milyen irányítást adtak ezeknek a regionális kezdeményezéseknek, vagy pedig, hogy alulról fölülre építkezik, vagy fordítva. Tehát érdekes jelentés van a regionális kezdeményezésekkel kapcsolatban, és a jelentésben is megtalálják ezt. Aztán jön a második csomagnak a végrehajtása, és ez valószínűleg nem újdonság azoknak, akik követik az energiapiacot, tehát vannak korlátok, a beruházások és a struktúra tervezés területén. Az engedélyezés például nagyon merev, aztán a környezetvédelmi hatásoknak a az elvégzése az néha 7 évet is igénybe vehet, aztán a megtérülési ráta és a szabályozási stabilitás vagy biztonság, tehát hogy 5-10 éven belül ez változik-e, tehát ez fogja bizonyosá vagy bizonytalanná tenni a beruházást. Vannak olyan beruházások bizonyos területeken, ahol a kedvezményezettek nem ugyanazon a, a szállítórendszer működtetőn belül vannak, és ezek az elemek is befolyásolják a beruházást és az infrastruktúrát. A szállító és elosztó rendszerek működtetői e, és tulajdonosai e, tulajdonlását is megvizsgáltuk. Az elektromos áram területén az állami tulajdon az erős. 26 országból vizsgáltuk, és ebből 18 országban 51 százalék az állami tulajdonban van, és a 24-ből csak 9, ugyanígy 51 százalék a másik területen. Vannak tanulmányok, amelyek az elektromos áramban 13 százalékátnak látják a hatékonyságnövelést, ugyanakkor a tanulmányák, ha, ha bár pontos számmal mutatják a hatékonyság növekedést, nem adnak külön eredményeket az állami irányítású cégekre. Az elosztást illetően az európaiak 18 százaléka a jogulag szétkapcsolt rendszerben vannak. Ezeket megtartjuk a három, harmadik csomagban is. Ugyanakkor felmerül a kérdése, annak, hogy az emberek nem ismerik azt, hogy az áramforgalmazókat le kellene választani a többi szereplőről, és a szereplők ebben a rendszerben nem bíznak a rendszer működtetőnek a pártatlanságában. Aztán műszaki és szervezeti normákat illetően az ÜKTE, amely 2002-re nyúlik vissza, úgy tűnik, hogy a piaci integráciát nem akadályozza. Persze a szélenergiát illetően ez jelenthet problémát, mert ugye a hálózatok azok különböző részeiben vannak Európának, de hát ezeket azért meg lehet oldani. A gáz illetően a az a CER, az az Európai Ügynökség az energiaszabályozók közötti együttműködésben foglalkozik a gázkereskedelemmel, és az Európai Bizottságnak is van egy projektja. És láthatják a GTA-nak a weboldalán a különböző gázelosztási pontokat. A 70. oldalon a jelentésben látható ez a táblázat, és itt vizsgáltuk meg a piaci integráció problémáit, kérdéseit, és hogy mennyire sikerült a közös piacot megvalósítani. E, Megnéztük a szabályozott árakat, koncentrációt látunk, erről már beszélt Matthias, és aztán a szétválasztást is megvizsgáltuk. Persze ez egy kicsit inkényes választás, hogy mit jelezzünk zölddel, sárgával, pirossal, vörössel, tehát itt a közlekedés lámpa színeivel. De vannak országok, amelyek előrébb járnak már, mint a többiek. Amikor a szabályozott árakról beszélünk, akkor a az európai háztartásoknak a fele még mindig szabályozott árakkal működik. Tehát ezeket más módon kell megközelíteni, például szociális előnyök, stb. ilyenek szempontjából. Nyilván láthatnak itt üres részeket is, ezek azért vannak, mert nem állnak rendelkezésre eh, adatok a bizottságnál sem. Persze elegáns lenne, és egy közgazdász azt mondaná, hogy kellene mutatónak lenni, hogy ki az eh, előrébb eh, lévő és ki a kevésbé, de hát ehhez még több kutatást kell végezni. Tehát, hogy tudjuk, hogy ki halad elől és ki kullog hátul. Akkor nézzük a harmadik csomagnak a politikáját. Ez az eh, ISO, ITO, eh, tehát a, a független eh, rendszer működtető és a független szállító rendszer működtető csomag, és van esély arra, hogy meg, konszolidálhassuk a szállítás működést. Már Olaszországban és Németországban is látjuk, hogy eladják ezeket a cégeket, tehát ezek erősebb egységek kívánnak, erősebb pénzügyi alapokkal de majd meglátjuk, hogy mi történik a jövőben. Fennáll a veszélye annak, hogy a működtetők egy része lehet, hogy elosztó rendszeri működtetőként jelenhetnek, mert azért, hogy ne kelljen nekik a különböző modelleket megvalósítani a harmadik csomagban. Nos, aztán a szétválasztás területén még felmerül a kérdés, hogy például az intelligens hálózatokat hogy lehet majd megválasítani. Az együttműködés az egy lényeges része a harmadik csomagnak, és az infrastruktúra tervezés is. Tehát a szabályozóknak és a tagállamoknak regionális szinten együtt kell működni, és ebben benne vannak a a szállító működtetőinek az együttműködési kötelezettségei, és benne van ebben az ENCO és az ENCOK, tehát az európai hálózat a szállító működtetőinek az elektromos árakban és a gázra. Az ENCO-E az 28 milliárdot jelent az elkövetkezendő öt évben infrastruktúra fejlesztésre. Tehát ez egy hatalmas beruházást jelent a jövőben. A harmadik csomag tehát kötelezettségeket és világos eszközöket is biztosít a tervezéshez. A harmadik csomag további politikáival kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a, a célmodell az most egy jövőbeli piaci modell lesz-e. És láthatjuk, hogy már vannak elektromos áram projektek, amikor összekötik a hálózatokat és a kapacitásokat elosztják. És akkor a hálózatkódok azok kötelezővé válnak a komotilógai eljáráson keresztül és ez nagyon fontos lesz. És aztán a technikai specifikációknak a kérdése is nagyon fontos lesz. Aztán, hogy összetartás lesz -e, tehát, hogy egy közös piaci terv meg lesz -e, de mindesetre a harmadik csomag az eszközöket biztosít erre. És az EP-nek figyelemmel kell követni ezt a folyamatot. A szabályozóknak a hatáskörét illetően már hallottuk, hogy a második csomagban ez nem valósult meg, ezért a harmadik csomagban láthatjuk, hogy a szabályozóknak most még több feladata van, hatékonyabb eszközök, eh, harmonizált eszközök állnak a rendelkezésükre tehát épp ezért lesz több hatalom a kezükben, és ezek összehangoltak lesznek Európában. A kérdés az, hogy az ACER, az Európai Energiaszabályozók Együttműködési egynöksége valóban európai szabályozó lesz -e, és megle, megfe, elegendő hatalma lesz -e. A megvalósítást illetően nem tudjuk még, hogy ö, hogyan történik, de valószínűleg, mivel a második csomagot még nem hajtották végre, a harmadik még nehezebb lesz, hogy időben befejezzék. Akkor most nézzük a szakpolitikai kihívásokat, mik várnak ránk. Néhányat áll, megállapítottunk. Az egyik a megújuló energiának a támogatása. Itt különböző szintű ö, támogatást láthatjuk, láthatunk, különböző modellek vannak, és ö, jogi keretek. És ez olyan helyzethez vezet, amely a megújuló energiaforrások bevezetését illetően nem a leghatékonyabb. Tehát szükség van összehangolásra, harmonizációra, hogy javítsunk ezen a helyzeten. És vannak olyan országok, mint például ö, ö, ö, Hollandia, amely Svédországgal és, és Norvégiával együttműködik. Aztán nézzük a pénzügyi termékeknek az átláthatóságát. A két ide vonatkozó irányelv az új szabályozó keretet biztosít az energiakereskedelemre. A kérdés az, hogy milyen is lesz ez, hiszen az EU politikák azok az energiainfrastruktúra projekteket segítik. Ez alapvető kérdés, tehát hogy mik a lehetőségek és a jövőbeli szakpolitikák azért, hogy amik azt segítik, hogy ez megtörténjen. Aztán lesz egy energiainfrastruktúra csomag, és és jövőre is lesz egy eh, csomag. Aztán megvizsgáltuk az elektromos áram tőzsdéket, eh, amelyeket elsősorban a nemzeti piacok részére hozták létre, és nincsen regionális eh, terve ennek, és a regionális kezdeményezésekkel kapcsolatban történt egy jelentés, amely egy közös elosztó híradát hozna rétre. Aztán a gázpiaci fejlesztések területén likvidebb spot marketeket kellene létrehozni, és, és ez lenne a jövőbeli gázpiaci modell. Végül pedig nézzük az ajánlásokat mint ahogy ról elnök úr néhány nappal ezelőtt mondta, hogy a harmadik csomagról már tárgyalnak, mielőtt a másodikat befejezték volna, pedig hát már a négyes, negyedik csomagról beszélünk, és 2011 márciusában indulna. Tehát egyelőre még nem beszélünk róla, de azért vannak olyan kérdések, például, hogy a megújuló energiák, például a szélenergia, az hozzá tud-e férni a, a hálózathoz, és akkor kell-e itt megint csak szétválasztani a tulajdonosokat? csak az idő fogja megmondani, hogy az ACER-nek a hatásköre megfelelőes. Aztán a származékos értékpapírok piacát illetően felmerül a kérdés, hogy van-e szükség szabályozó keretre, de az energiakereskedelem az nem, piac, nem olyan, mint a, a e, pénzügyi piac, és nincsen rendszerbeli kockázat, tehát hasznos, hogyha az energia területén van származékos értékpapírpiac. A Lisszaboni szerződés is új lehetőségeket nyit, a hármas cikk a megerősített együttműködésről beszél, és és Notre Hope javaslattal kapcsolatban is folytak viták, és Buzek elnök úr is Schengeni együttműködésről beszélt, Eh, épp azért, mert a Lisszaboni eh, szerződés lehetőséget biztosít a tagállamoknak, hogy más módon működjenek. Végül pedig az infrastruktúra eh, beruházások. láthatjuk, hogy a támogató rendszereknek a harmonizációja az hatékonyabb eredményeket eredményez, tehát szuper hálózatra szükség van, és el kell gondolkodni arról, hogy az EU mit tud, vagy mit kell, hogy megtegyen ezen a területen, ugyanis a, a költségvetési eszközök azok korlátozottak, és az energia költségvetéssel nem lehet egy masszív infrastruktúrát építeni. Végül pedig a 20-20-20 célkitűzés amely azt jelenti, hogy a fogyaszt, energiafogyasztást csökkenteni kell, és meg kell nézni, hogy ez hogyan ö, ö, <coughs> kapcsolódik a további infrastruktúra beruházások szükségességéhez. Ennyit akartam mondani, és most akkor szívesen várjuk a kérdéseket. Äh, Nagyon szépen köszönöm. Hartmann és Eichmann úr. Itt egy képet felvázoltak nekünk az urak, de hát természetesen most lehetőség van további kérdéseket feltenni. Rübi kolléga. Köszönöm szépen a prezentációkat. Nagyon fontos, hogy mindig is ismerjük a megvalósítás aktuális helyzetét. A tagállamok számára nagyon fontos, hogy a kommunikációt ez irányban javítsák. Én a következőt szeretném megkérdezni. A ma délután a parlamentben az Energiaügyi Bizottság szavazott nevezetesen az átviteli rendszer üzemeltetők ellentétezési, ellentételezési mechanizmusáról. A önök véleménye szerint eh, hogyan látják azt a megállapodást, eh, amely a hálózatok között van a költségek, illetve a veszteségek tekintetében, amelyek az egyes eh, tagállamokban felmerülnek? Önök szerint az átviteli rendszer üzemeltetők elérhetik-e a fedezeti pontot? Örel Madurel asszony. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a kiváló előadáshoz, amit most hallottunk. Rengeteg információt kaptunk, és ez nagyon hasznos lesz majd a jövőbeni munkánkhoz. Nagy érdeklődéssel hallgattam önöket, és mint ahogy az önök úr is mondta, alaposabban el kell olvasnunk, meg kell ismerkednünk a tanulmányukkal. Néhány dolgot szeretnék felvetni, ahol szeretném megismerni az önök véleményét. a gázpiacon. A gázbeszerzések központosításáról mi a véleményük európai szinten? Mi a véleményük tehát erről a javaslatról? Másodszorban pedig elemezték-e a különböző záradékokat, például a célállomásra vonatkozó záradékot, a versenyképességre gyakorolt hatása tekintetében véleményük szerint hogyan tudunk megszabadulni az ilyen záradékoktól, Herzog asszony? Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentést. Ez, egy, ez nagyon fontos nem csak a parlament számára, hanem a független szakértőknek is, hogy figyelemmel kísérjék, hogy mi történik a harmadik csomag megvalósítását követően. A kérdésem sokkal inkább a potenciális előnyökre vonatkozik. Bevezettük a harmadik energiacsomagot, nem csak azért, hogy legyen, hanem azért, hogy valamilyen előnyökre, előnyöket jelentsen a fogyasztók számára, a beruházók számára, a illetve általában a, az energia szektor számára. Önök szerint ezek az előnyök jelentkeznek-e, közelítünk-e a célainkhoz, szolgálja ezeket a célokat a harmadik csomag, vagy csak ez egy üres európai politika marad. Tehát ebben szeretném kikérni a véleményüket, hogy mi lehet a maximális hatás, a fogyasztókra, illetve a piaci szereplőkre nézve. Nyilvánvalóan ezzel a jogalkotással és jogszabályjal az európai polgárokat kívántuk szolgálni. Köszönöm. Még két kérdést esetleg meghallgatunk. Amit Herzog asszony mondott, illetve rákérdezett, erről már szó volt az előadásban is, hogy mikor lehetne, vagy mikor lenne szükség egy negyedik csomagra, illetve hogy ez lehetne a járható úrt, ö, út. Itt a megvalósítás problematikájáról is említést tett. Tehát először ezt kéne lezárni és értékelni, megnézni, hogy az intézkedések hogy valósulnak meg mindenütt, és utána lehetne tovább gondolkodni. Tehát ebben szeretném kikérni a véleményüket mielőtt egy negyedik szakaszra rátérnék, ha erre egyáltalán szükség van. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe. Amennyiben nincsenek további kérdések, akkor megadom a válaszokra a lehetőséget. Um, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdéssel kapcsolatosan nem vagyok biztos, hogy pontosan értettem, de én nem ismerek ilyen tanulmányokat a TSO-kra és a DSO-kra, illetve az ő ellentételezésükre vonatkozóan nyilvánvalóan vannak nemzeti benchmarkok, de ezt én nem tudom most itt megválaszolni. Ami pedig az előnyöket illeti, a harmadik csomag előnyeit, megvizsgáltuk a szakpolitikákat, és világosan láthatjuk, hogy a tulajdonosi szétválasztás fokozott együttműködést, infrastruktúra tervezést feltételez, illetve azt, hogy az iránymutatások normatívvá váljanak. Ilyen intézkedéseket tartalmaz a harmadik csomag. De, mint ahogy említettem, a csomag megvalósítása előtt nehéz megítélni, hogy mindez milyen hatással fog járni. Lehet, hogy pozitív, lehet ez pozitívan, de kritikusabban is szemlélni. Bizonyos szempontokból azt lehetne mondani, hogy a szakpolitikák lehetnének jobbak is, de ami a piaci integrációt illeti, szerintem az mindenféleképpen jó. A lényeg az, hogy ezt a csomagot át kell ültetni a gyakorlatba, végre kell hajtani, át kell ültetni a tagállamoknak, mielőtt a negyedik csomagról elkezdenénk beszélni. Tehát azt kell megnézni, hogy a tagállamok milyen szakpolitikákat készítenek. Ami pedig a központosított gázbeszerzéseket illeti és a célállomásokat. Ez egy nagyon fogós kérdés, már ami a központosítást illeti. Ez járhat bizonyos előnyökkel, de én személy szerint úgy gondolom, hogy a lehető legtöbb piaci mechanizmust eh, kéne fenntartani, Európán kívül monopóliumokkal állunk szemben, de úgy gondolom, hogy a, ez a külpolitikai aspektus, amiben én nem tudok szakértőként nyilatkozni, vagy egyértelmű választ adni. Matthias, hozzá kívánsz tenni ehhez valamit? Egy rövid kiegészítést a földgázzal kapcsolatosan. Nyilvánvalóan itt a vásárlóerő kérdéséről is szó van. Ha Európa vásárló ereje azon országok felé, ahonnan importálunk, olyan, akkor ennek pozitív hatása lehet az európai árakra, és meg lehet vizsgálni például, hogy más országok hogyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Vegyük konkrétan például Kínát. Igen, jelentős vásárlóerőt képvisel az energiapiacon, tehát nagy mennyiségben vásárol földgázt, vagy vásárolna Oroszországtól, tehát ez is eldöntheti azt a kérdést, hogy a következő vázvezeték kelet vagy nyugat irányba húzódik-e majd. A szénpiacon is egyértelműen látjuk, hogy Kína komoly vásárlóként, egységes monolit vásárlóként jelenik meg, és az egyéni üzemeltetők vásárolnak szenet. És hasonló helyzet alakulhat ki a földgáz piacán is. Itt most nem azt akarom mondani, hogy központi vásárló erőt kellene alkalmazni, de ezt mindenféleképpen figyelembe kéne venni a külső energiapolitikában. Tehát ezeket a kérdéseket kívántam felvetni. és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a másik két szervezetben közreműködő kollégáinknak is köszönetet mondjak, hiszen ők is részt vettek a tanulmány elkészítésében. A logójuk, az emblémájuk egyébként az anyagban szerepel. És természetesen a jövőben is állunk elébe a vita és a kérdések elébe. Köszönöm szépen az előadásokat, a kérdéseket. Kedves kollégák, önök is, és eh, az energia szolgáltatók eh, sajnos eh, nem jelentek meg, de e-mailben, írásban el lehet küldeni a kérdéseket nekik. Úgyhogy köszönöm szépen mindazoknak, akik megjelentek, és meghallgatták ezeket az információkat, a szöveget pedig majd átolvassuk. Köszönöm szépen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht gleich weiter. Kedves kollégák, azonnal folytatjuk is a következő napirendi pontunkkal. Ott einige wenige Minuten noch, bis der még pár percbe beletelik, amíg ide, ül, ide ér a vendégünk, de már itt vannak, egy kicsit mit talán várnunk kell. So, meine Damen und Herren, wir... Hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk is a napi rendünket. A spanyol elnökség ismételten megérkezett hozzánk, és az elnökséget most a távközlését és az információs társadalomért felelős spanyol államtitkár Rossz Perán úr képviseli örülünk annak, hogy ideért, hiszen egy kicsit nagyon nehéz ideérni Spanyolországból, de mégis sikerült neki. Örülök annak, hogy a spanyol elnökség képviselői itt vannak Brüsszelben, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban kitűnően tudtunk együttműködni a spanyol elnökség Gel, és nagyon jó eredményeket tudtunk elérni. Tehát ennyit elég is a beszédből, szeretném megköszönni azt, hogy együtt tudtunk önökkel működni, és meg is adom önnek a szót, és érdeklődve hallgatjuk a beszámolóját. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt elnök úr, Köszönöm szépen a képviselőknek és itt a szakbizottságban az Európai Parlamentnek is ezt a meghívást. Megtiszteltetés számomra az, hogy lehetőségem nyílt ma arra, hogy mérleget vonjak a tevékenységeinkről a spanyol elnökség alatt. Mi voltunk az első elnökség, amely teljes mértékben a Lisszaboni szerződés alatt kezdte meg a munkáját, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy minden erőfeszítésünk arra irányult, hogy az intézmények közötti kapcsolatokat javítsuk, és a szerződés végrehajtását is elősegítsük. Ebből kifolyólag nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy minden különböző politikai vonalat aktiváljunk, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szükséges feltételek teljesüljenek ahhoz, hogy Európa a lehető leghamarabb a stabilitás, illetve a fenntarthatóság időszakába lépjen. Ezen kívül szerettük volna a szükséges elemeket is megvalósítani ahhoz, hogy az európai növekedési rendszer létrejöjjön, és erre azt tartozik, hogy fenntartónak kell lennie ennek a rendszernek. Ezek a célok a legfontosabbak most is, hiszen láthattuk, hogy spekuláció volt az eurózóna ellen, és emiatt is nagyon méreható reformokra van szükség a stratégiai területeken hogyha Európa azt szeretne maradni, ami mindig is volt. Tehát egy olyan hely, ahol a gazdaság és a szociális kérdések jól összeillenek egymással, akkor 21. század különböző kihívásait meg kell válaszolnunk, és az erősségeinket erősíteni kell, a gyenges pontjainkat pedig meg kell szüntetni. Ez lehet a legjobb módja annak, hogy globális szinten is növekedni tudjon Európa. Európa. Pontosan ezen keretek között kezdtük meg a programunkat, és így akartuk az elnökségi trió programját is megvalósítani, amelyet januárban mutattunk be. A szektorális politikák új definícióját mutattuk be, amelyek európai szinten a legfontosabb elemekhez tartoznak a jövőbeli siker szempontjából. A jövő és az előrelépések azok, amelyekről szeretnék beszélni ma önöknek. Először is szeretnék az energia területére kitérni. Ahogy önök is tudják, az energia cselekvési terv nagyon fontos szerepet játszik az elkövetkező években, és ezt már a spanyol elnökség alatt kellett volna elfogadni. A 2008-ban ezt ezt követelte a parlament, azonban az új bizottság felállása körül voltak késedelmek, és ezért csak 2011-ben lehet ezt a cselekvés tervet majd elfogadni, de mindenképpen ez a terv még mindenképpen az elnökségi trió ideje alatt fog megvalósulni. Januárban a szeviai informális találkozón is beszéltünk erről, és a stratégiát a 2020-as stratégiát és eh, megmutattuk márciusban az energiatanácsban. A spanyol elnökség úgy véli, hogy jó lenne az, hogyha lenne egy lezáró dokumentum ezen témával kapcsolatban, erre mindjárt kitérek majd. Természetesen kapcsolatban voltunk a bizottsággal is, és arról döntöttünk, hogy ezt a cselekvési tervet a Európa EU 2020 stratégiának közleményével együtt fogjuk megmutatni, ahogy önök is tudják, tavasztal adta ki az Európai Bizottság ezt a stratégiát a növekedéssel és foglalkoztással kapcsolatban, és ennek során többek között kitérnek az energiára, illetve egy olyan Európát szeretnének létrehozni, amely hatékonyan bánik az erőforrásokkal. A 2020-as stratégiában el lehet mondani, hogy a, ezzel kapcsolatban el lehet mondani, hogy a tanács ezt a múlt héten megerősítette. Ezzel párhuzamosan a bizottság egy dokumentumot adott ki, amely egy új energiastratégiát szeretne létrehozni 2011-2020 között Európa számára, és um, a május 31-i miniszteri tanácskozáson és megállítottuk már uh, ezt, illetve a 2020-as stratégiát, és az elnökség olyan következtetéseket dolgozott ki, uh, amelyek magukba foglalják az energiai kérdéseket is. Ezeket a következtetéseket mindenképpen meg kell majd valósítani. Ez az egyik alapvető eleme annak, hogy az energia piacok megfelelően tudjanak működni, és hogy a spanyol elnökség aktívan hozzájárult ahhoz, hogy létre lehessen hozni az összekötetéseket, főként a szeviai informális ülésen januárban, illetve az infrastruktúrával foglalkozó madridi májusi találkozón is felhívtuk a figyelmet arra, hogy egyszerűsíteni kell a munkát, és így egy infrastruktúrális eszköz lehet létrehozni novemberben. Különösképpen fontos az energia belső piac szempontjából az a szerep, amelyet a szabályozási harmonizáció fog játszani, és itt eh, a, lesz egy fontos ügynökség, mégpedig a szabályozási ügynökségek eh, együttműködését eh, megkönnyítendő. Az ennösségünk alatt ezen ügynökségnek már kineveztük az igazgatóját is, illetve a igazgató tanácsát, és ami pedig az ellátást illeti, két tényt szeretnék kiemelni. Először is az energia tanácsban március 12-én döntöttünk arról, hogy az energiainfrastruktúra projektbe fektetünk be eszközöket, és ezen kívül a tanács munkát végzett annak érdekében is, hogy egy politikai megállapodás jöjjön létre első olvasatban az Európai Parlamenttel az ellátási biztonságjavítás érdekében a gáz esetében. Jelenleg van még egy nyílt megállapodás, amelyet még önöknek kell jóvá hagynia, illetve a tanács elé kell még ezt tárni. Úgy gondoljuk, hogy az állampolgáraink, a vállalatok és más szeretalók számára nagyon fontos az, hogy itt a meglévő jogakotási elemekkel a biztonságot garantálni lehessen, az ellátási biztonságot, és a harmadik országokkal is szeretnénk párbeszédbe lépni lehetnek ezek ellátó tranzit vagy felhasználó országok is. Szeretnénk megelőzni azt, hogy válság alakuljon ki az ellátás kapcsán, és a bizottságnak továbbra is meg kell tartani a follow-up mechanizmusokat, egy korai figyelmeztetési rendszerre van szükség, nem szabad megengedni azt, hogy olyan események forduljanak elő, mint a múltban. Szerencsére néhány nappal ezelőtt próbára is tehettük ezt a rendszert, és minden jól működött. A külkapcsolatokkal kapcs- illetően szeretném kiemelni azt, hogy még a az elnökségünk alatt tevékenykedtek olyan munkacsoportok, amelyek a transatlanti energia tanács munkáját támogatták. Ezt folytatni fogjuk a belga elnökség alatt is. Azt, hogy garantálni tudjuk az ellátás biztonságát, ez a legfontosabb, és ehhez a megfelelő politikákra van szükség, például az energiahatékonyságra, illetve a megújuló energiaforrásokra. Ami az energiabiztonságot illeti, az Európai Bizottság már a svéd elnökség alatt bejelentette azt, hogy lesz egy cselekvési terv az energiahatékonysággal kapcsolatban, 2006-ban volt ez, és ezt eh, aktualizálni, illetve értékelni kell. Ezt a nyilatkozatot azonban még nem sikerült megvalósítani, és a spanyol elnökség a hatékonysági tervet az energia cselekvési tervbe szeretné bevonni. Ugyanakkor a spanyol elnökség le tudta azokat a munkákat zárni, amit a svéd elnökség kezdett meg, például az energia címkézéssel, vagy az épületek energia felhasználásával kapcsolatban, ezek a témák a Lisszaboni szerződésben is felmerülnek, és a parlament is beszélt erről. A, az e- megújuló forrásokkal kapcsolatos jogalkotást már egy évvel ezelőtt elfogadták, és nagyon fontos az, hogy a nemzeti tagállamok is elfogadják, és végrehajtsák ezeket. Szükség van a nemzeti cselekvési tervek is, amelyeket június 30-ig kell benyújtania a tagállamoknak a bizottság számára. Van még bizonytalanság azon irányelvvel kapcsolatban, ami az együttműködésre vonatkozik. Szeretnék megemlíteni az áprilisi energia biztonsági szemináriumunkat. Ez egy olyan szeminárium volt, amely jó formot jelentett a tagállamok számára, hiszen így a nemzeti terveikről beszélhettek, és megmutathatták a megújuló források politikáját, amely nagyon ambiciózus, legalábbis a céljait illetően. Mindemellett sok mindent tettünk annak irányába, hogy nyers anyag szegény erőforrásokat lehessen felhasználni. A technológiával és foglalkoztunk a klímaváltozást illetően, és a spanyol elnökség számára nagyon is fontos volt ez a téma. Ezen kívül a szén szegény technológiákba történő befektetésről szóló közlemény is megjelent októberben, és ezt illetően néhány következtetést kidolgoztunk, amit másodban is fogadtunk. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy legyenek olyan ipari kezdeményezések, amelyekkel előlépés lehet elérni a tiszta energia irányába. Mindemellett volt még egy csúcs találkozó június 3-4-én Madridban, amikor is az ipar részéről négy kezdeményezést eh, mutattak be, négyet a hétből, amelyet terveztek, intelligens hálózatok, szélenergia, napenergia, illetve a szén befogása és tárolása. Hölgyeim és uraim, szeretnék még olyan témákra kitérni, amelyet a miniszter úr a elnökség elején már említett. Tudjuk, hogy korábban az energia forrás, a fosztos energiaforrás gyakran háborúk forrása volt, voltak gazdasági feszültség is az országok között ebből kifolyólag, és ezért ennek véget kell venni. Olyan forrásra van szükség, olyan erőforrásra van szükség, amely állandóan elérhető és tiszta is, és ehhez, hogy ezt elérjük, együttműködésre van szükségünk. Ebben az értelemben az elnökség során a mediterrán nap tervet előterjesztettük, és Valenciában volt egy találkozó, ahol ezzel a fekete-tengeri naptervel foglalkoztunk, és különböző kérdéseket vitattunk meg ezzel kapcsolatban. Ezteket a következetéseket majd az következő energiatanácsülésre is előterjesztjük. Reméljük, hogy így lét, jóvá lehet majd hagyni azt a programot is, amelyet a napenergiával kapcsolatban dolgoztunk ki. Kétségtelenül az energia fontos lesz a fenntartatóság számára is. Azonban nem ez az egyetlen elem. A kommunikációs technológia, információs technológia ugyancsak nagyon fontos elemet jelentenek a növekedés, illetve a versenyképesség szempontjából, és most és a jövőben ezt ki kell használni, annak érdekében, hogy gazdasági, illetve technológiai vezető szerepünket megőrizhessük világszerte. Ennek tudatában vagyunk, és eh, ez az első kezdeményezés ezen a területen az volt, hogy létrehoztuk, vagy, hogy beszéltünk a információs és kommunikációs technológiával foglalkozó eh, iparággal, és a legfontosabb eh, kérdéseket próbáltuk megvalósítani a különböző hálózatokat, illetve Január 18-án a telekommunikációs iparnak előterjesztettünk egy jelentést, amelyben stratégiákat fogalmaztunk meg. Különböző javaslatok voltak ebben a stratégiában. A spanyol elnökség eljutotta ezt a bizottságnak, a parlamentnek, a kormányoknak, illetve a sajtónak is. És így mindent figyelembe lehetett venni, amely az európai digitális program szempontjából fontos lehet. Spanyolország meghatározta azt is, hogy ez a digitális program 2015 között ezt a stratégiát még a spanyol elnökség alatt elfogadják, ezért állandó kapcsolatban álltunk a megfelelő fő igazgatóságokkal az Európai Bizottságnál, akik felelősek ezért az új stratégiáját. Emellett aktívan részt vettünk az irányvonalak megfogalmazásában, a digitális programot illetően. Ebben ennek az évnek az elején a spanyol, el, spanyol elnökség javaslatot tett arra, hogy legyen egy digitális program. Európában, és ezt 2010. februárjában átadtuk a bizottságnak. Ez a javaslat megállapította, hogy Európának intenzív, intenzívebbé kellene tenni a 2010-2010-es időszak alatt az információs társadalom felajánlást, és ezt a stratégiáját a, a spanyol soros elnökség iránymutatásainak az egyenlőség és az innovációra kellene emlék, e, e, építeni. Az állampolgároknak bízni kell a digitális környezetben, és a felhasználók jogainak a kártáját is el kell fogadni. Tudjuk, hogy ezek a technológiák alapvetően globálisak, tehát az egész világra vonatkozónak, és ezért szükséges az együttműködést támogatni a régiók között, és a washingtoni januári találkozón, amikor az Egyesült Államok kormányának magas szintű képviselőivel találkoztunk, megegyeztünk abban, hogy a különböző elképzeléseket és projekteket megosztjuk egymással. Egy másik projekt az EU latin-amerikai és karib-tengeri miniszteri fórum volt, amelyet La Granham tartottak március 14-15-én, ahol a digitális tartalomról beszéltünk a digitális társadalom számára. Az állami politikákat, a prioritásokat, az információs és kommunikációs társadalomnak a jövőbeli igényeiről beszéltünk, és a gazdasági növekedésről, és a mindegyik régió konkrét jellemzőinek a figyelembevételéről. Az Európai Bizottság és a latin-amerikai és karib-tengeri gazdasági bizottság aláírta a La Granja-i nyilatkozatot, amely egy megállapodás sorozat, amely elismeri az információs kommunikációs társadalomnak az igényeit, és kifejezi, hogy az fenntartható energia, a környezeti védelem és az intelligens közlekedési rendszerek fenntartására fenntartásában egyeznek meg. Április 19-én Granadában volt egy informális miniszteri találkozó, ahol az Európai Digitális Agenda nyilatkozatát elfogadtuk, és ebben foglalkoztunk a fő témákkal, amelyeket szeretnénk elérni ahhoz, hogy egy digitális társadalom és egy digitális gazdaság létrejöjjön. Május 5-én az Európai Parlament pedig elfogott egy állásfoglalást, amelynek, amely a 2015.eu e ö, ö, digitális agendát fogadott el az Európai Unió számára. Május 9-én pedig az Európai Bizottság egy közleményt nyújtott ki, adott ki a 2010-2015-ös Európai Digitális Agendáról, és ez a 2020-as stratégiát célozza meg, amely reformokat tervez, aztán jogalkotási lépéseket azért, hogy az válságból kilábalhassunk. Ez a program egy ütem, ütemtervet, úti tervet ö, állapít meg a, elsősorban a széles sávú internet számára azért, hogy az innovációt szolgálja és a gazdasági növekedést, és a mindennapi élet javítására és az üzleti élet javítására. E, ennek a programnak a meghosszabbításában olyan akciókról, tevékenységekről van szó, mint például az érdekelt felekkel való konzultáció, és ezután május 31-én az Európai Unió miniszter tanácsa az Európai Digitális Programot úgy döntött, hogy elküldi a, elküldi a június 17-i Európai Tanácsnak azért, hogy támogassák ezt az ambiciózus cselekvési tervet, azért, hogy egy egységes digitális piacot hozzon létre a fogyasztók és a vállalkozások számára, különösen a KKV-k számára. Másrészt pedig egy összehangolt intézkedés csomag elfogadása, amely biztosítja az internet biztonságát azért, hogy az, M, az európai fogyasztók bizalmát megnövelje az internetben. Ezen kívül 17-én, amikor az első vezető kezdeményezést bemutatták, a tanács konkrét javaslatokat tett a, arra, hogy az intézmények alkalmazzák az intézkedéseket, hogy egy teljesen jól működő digitális piac jöjjön létre 2017-re. Mindez a digitális programból következik, és ez elvezet egy digitális gazdasághoz, és ezen eh, keresztül siker majd, sikerül majd a termelékenységet is növelni, és ez lehetővé teszi majd, hogy azokat a világra szóló változtatásokat eh, létrehozassuk, amelyekre szükség van. Például, hogy eh, energiahatékonyabb legyen a, a világ. Aztán volt egy biztonsági, tehát internetbiztonsági találkozó, ahol egy megállapodás az európai cselekvések alapját fektetette le. Aztán volt az elektronikus aláírással kapcsolatos megállapodás, amely ennek a gyakorlatnak az elterjesztését támogatja, amely e, a hatékonyságot jobban növelni. E, végül pedig egy nagyon fontos találkozó volt még az információs társadalommal kapcsolatban, a Nemzetközi Távközlési Unió részvételével és a madridi e, nyilatkozatot elfogadták a paraméterek modernizálására, az MICT területén. Mindezek a tényezők meghatározzák az Európai Unió jövőjét. De ha hogyha nem lesz versenyképesebb az ipar, akkor a gazdaságunk nem lesz biztos. Ahogy Sebastian miniszter is mondta, a gazdasági válságnak minden tagállam a ipari tevékenységére hatással volt. Nagyon sok országban hoztak az ipari ágazatban támogató intézkedéseket. És nem most kell megvizsgálni azt, hogy mennyire megfelelőek voltak ezek az intézkedések, hanem inkább egy 2020-ra tekintő új ipari politikára van szó, szükség. Március 1-én elfogadtak olyan következtetéseket, amely az európai iparpolitika prioritásait állapította meg, és a bizottságtól azt kérték, hogy 2010 végére egy új dokumentumot hozzon létre az iparpolitikáról. Ez az iparpolitika a fenntarthatóságot és az innovációt kell, hogy segítse az európai iparban, azért, hogy a világpiacon versenyképesek maradjunk. Ahogy Sebastian miniszter úr is mondta öt hónappal ezelőtt, amikor arról beszélt, hogy az EMA területén az ipar jövőjéről van szó, amikor a, az elektromos járművek támogatásáról van szó. Ez azt jelenti, hogy nem függenénk arra annyira az olajtól, és az elektromos járműveknek a fejlesztését eh, a spanyol soros elnökség prioritásként kezelte. Azért, hogy ne a foszilis üzemanyagoktól függjünk, és ne széndiokszid kibocsátás történjen. Ennek az innovatív technológiának eh, egy kulcs szerepe van az autó, európai autóiparban amikor a válságból való kilábalásról van szó. A megújuló energiák az nagyon fontosak, és a környezetbarát megoldások szempontjából is jelentősek. Az elektromos jármák a kialakítása az nyilván azt is jelenti, hogy a megfelelő szoftvert kell kialakítani és ezért a spanyol elnökség arról is beszélt, hogy milyen intézkedésekre van szükség egy elektromos járműnek, képkocsinak a kifejlesztéséhez. Ezért ez a vita február 8-án, 9-én a San Sebastiani informális versenyképességi ülésen egy fontos téma volt. Meggyőződésünk, hogy ez az elektromos gépjármű nagyon jelentős szerepet játszik az európai ipar számáról. Vannak olyan országok, amelyek olyan stratégiát akartak, amely sok fajta új stratégiára koncentrál, de mi azt mondtuk, hogy elsősorban az elektromos gépjárművet kell hangsúlyozni. Április 28-án a bizottság egy közleményt adott ki a energiahatékony járművek európai, járművekkel kapcsolatos európai stratégiáról. Május 6-án az Európai Parlament egy állásfoglalás fogadott el ezzel kapcsolatban. És május 25-én pedig a versenyképességi tanács konklúziókat fogadott el az ilyen elektromos járművekkel kapcsolatban a spanyol soros elnökség nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy egy közös európai eh, elektromos gépjármű stratégiát alakítson ki. Eh, Portugália, Franciaország és Németország segítségével egy közös nyilatkozatot eh, adtak ki az elektromos gépjármű bevezetésére kapcsolatban és a spanyol elnökség a kis vállalkozások tervével kapcsolatban, törvényezvel kapcsolatban egy akciótervet hozott létre az Európai Bizottsággal kapcsolatban kerültve a KKV politikával kapcsolatos bevált politikákat illetően kicseréltük a tapasztalokat május 31-én és június 1-én Madridban. És megvizsgáltuk, hogy az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban mit tudunk tenni. Elsősorban a finanszírozás, az innováció, az internacionalizáció mind fontos példák voltak erre. És szeretnék rámutatni azt, hogy milyen megállapodásra jutottunk a harmonizált EMA építési anyagoknak, a termékeknek az elterjesztében, elterjesztésében. És aztán az EU trademark rendszerét is át akarjuk tekinteni. Azt hiszem, hogy Európa most történetek egyik legfontosabb pillanatához ért el, amikor is a szolidaritást kell az országok között biztosítani. Az utóbbi 80 évben, 80 év legnagyobb válsága azt eredményezi, hogy újra kell meghatározni a világ egyensúlyokat, és az eurozóna ellenti, elleni spekulációs támogatások megmutatták, hogy szükség van arra, hogy reformokat vezessünk be nagyon fontos, hogy a spanyol elnökség alatt több Európát teremtsünk meg, mert csak így lehetséges a jövő tehát inkább egyesülnünk kell, nem pedig megosztani Európát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy fenntartható növekedést tudjunk elérni, hiszen csak így sikerül a kihívásoknak megfelelni. Ezek a kihívások most a belga soros elnökség feladata lesznek majd, és ezért minden jót kívánok nekünk, és az együttműködésünket is felajánljuk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr, és ezután a nagyon részletes előadás után néhány hozzászólásra van még lehetőségünk. Madurel asszony nyitja a sort. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Rossz urat. Nagyon köszönöm, hogy meglátogatja a bizottságunkat. A frakcióm nevében gratulálni szeretnék önnek. A miniszter, akit ön képvisel által elvégzett munkához az elmúlt hat hónap során. A miniszter hatáskörében nagyon sok terület tartozik. Ezen a területen a spanyol elnökség nagyon intenzíven dolgozott, hogy teljes, teljesítse a Sebastian miniszter úr által az elnökség elején benyújtott programot, és nagy részt ez sikerült is. Nagyon átfogó, egyértelmű beszámolót kaptunk most öntől az elmúlt hat hónap alatt elvégzett munkáról, és nagyon sok lehetőség nem is maradt a kérdésekre, ugyanis mindent olyan részletesen ismertetett. Egy dolgot szeretnék csak megemlíteni, amit az elnökség prioritásként nevezett meg, nevezetesen az elektromos, illetve a villanytechnológia, elektromos technológia a közúti forgalomban. Említette, hogy a tiszta és hatékonyabb járművekre vonatkozóan egy akcióterv született, és nagyon konkrét terveket, lépéseket tartalmazott a villamos meghajtású gépjárművekre vonatkozóan. A tanács következtetéseiben is ez szerepelt. Egy dolog azonban nem volt teljesen világos számomra, az ön véleménye szerint, Rossz úr, a tagállamoknak most a bizottságra kéne várnia, hogy konkrétabbá tegye az akciótervet, vagy esetleg úgy gondolja, hogy jelenleg már megvan egy minimális keret, ami lehetővé tehetné a tagállamok számára, hogy saját tervet dolgozzanak ki a villamos meghajtású gépjárművek technológiájára vonatkozóan. Egy további kérdésem tekintettel arra, hogy különböző akciótervek készülnének az egyes tagállamokban, mennyire valószínű, hogy a bizottság el tudja megfelelően látni a koordinációs szerepét, és mennyiben tudja garantálni az egységes belső piacot. Ha megnézzük a jövőbeni munkánkat, azt szeretném megkérdezni, hogy az akciótervben mely intézkedések élveznek prioritást, Ennyit kívántam szólni, rossz úr. És nagyon sajnálatosnak tartom, hogy sok kollégánk, hanem is az én frakciómból nem tud jelen lenni. Castillo asszonynak már ment a gépe, kimentette magát. Ő nagyon szeretett volna itt lenni, más kollégákhoz hasonlóan. Köszönöm. Kicsit. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az államtitkár úrnak, hogy ma délután meglátogat minket. És köszönöm a spanyol elnökségnek, hogy olyan gyakran jártak a szakbizottságunk ülésein, és szeretném megköszönni a munkájukat is, aminek most egy összegzését hallottuk kulturális szakbizottságban a, voltam, ugyanis ott is a miniszter úr tett látogatást, ma úgy látszik sok spanyol miniszter fordul meg a házban. Az ellátás biztonsága komolyan foglalkoztatja az Európai Parlamentet, az elnökséget és a bizottságot is. Ön hogyan látja, hogy a spanyol elnökség alatt milyen előrelépés történt ezen a területen, hogyan értékelné az ellátás biztonságát? Köszönöm, Claude Törmes. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ma délelőtt már mondtam, amikor kollégája volt ott, hogy sikert kívánok a korm, a spanyol kormánynak a válságból való kilábalásra és a soros elnökség feladatainak az elvégzésére. Az energia és az ipar projektjük ugyanis nagyon ambiciózus, és egyáltalán, hogy a gáz biztonsággal kapcsolatos irányelvet sikerült lábra állítaniuk, ez is önöknek köszönhető és Beatrice Sinolvász asszonynak, aki tényleg kézbe vette ezeket a munkákat, és azt hiszem, hogy, hogy a parlamentben egyhangulag értékeljük a, a munkájukat. A megújuló energiákkal kapcsolatban a, a pamplonai és a valenciai a földközi tengerrel kapcsolatos munkák, mind fontosak. Mindezek azt mutatják, hogy milyen erőfeszítéseket tettek. Aztán ott volt az elektromos gépjármű, amely mind azt mutatja, hogy a spanyol soros elnökségnek nem csak egy jövőképe van, elképzelése van, hanem, hanem lépésenként halad előre. Csak egy kis zárójelt mondom, hogy elkésett az ön repülőgépe, ez nagyon sajnálatos, és ezért ilyen kevesen vagyunk már most itt, akik megvárták az ön előadását. A kérdésem elsősorban a földközi tengerivel való országokkal való együttműködéssel kapcsolatos. Egy kicsit szkeptikus vagyok az ilyen nagy a, a, intézmények, mint a, a, az Unió a mediterrán térségért, hát nyilvánvalóan a palesztin probléma nem tűnik el egyik napról a másikra, tehát eh, ez egy nagy terület, ahol különböző eh, konfliktusok vannak. Valenciában a konferencián is elhangzott, hogy nem kellene e két-három eh, olyan területtel foglalkozni a földközi tenger között, például Egyiptom, Marokkó, ahol vannak tervek már és például Marokkó az már egy elektromos vasúttal csatlakozik Spanyolországhoz. Tehát ahhoz, hogy a mediterrán tengeri napenergia tervet valóban elindíthassuk, ehhez konkrétabb lépésekre lenne szükség. Második kérdése az energia és az iparpolitikának a kereszteződésével kapcsolatos. Tudom, hogy az ön országában vita folyik arról, amelyet tanulmány, egy madridi egyetemi professzor tanulmánya indított el, aki azt mondta, hogy az megjólló energiáknak az elősegítésével tulajdonképpen munkahelyeket teszünk tönkre a spanyol volgyarmatokban. És ezt a tanulmányt én nem tartom nagyon komolynak, a, a, az ezt támogatott tanulmányok, tudomány alapján. Tehát ön Eszter másokkal, akik nyomon követik az megújuló energia kérdéseket. Önök hogy látják az ilyen tanulmányoknak az eredményeit? Amikor európai iparpolitikákról beszélünk, amelyek azt vizsgálják, hogy hogy lehetne Európában kilepni a válságból, nem tudom, hogy mit vegyünk komolyan, ezért kérdezem öntől, hogy mi történik itt ezzel a témával kapcsolatban Spanyolországban. Igen, Herzog. Herzog asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Rossz úr Nak, hogy meglátogatott minket a tanácssal folytatott második ülésen. Arról volt szó, hogy mi történt nagyon sajnálatos, hogy a spanyol elnökség alatt olyan komoly hangsúly helyeződött a gazdasági és a pénzügyi válságra, a pénzügyi szabályozásra, és ez gyakorlatilag elhomályosította azt a hatalmas munkát és eredményeket, amelyeket önök elvégeztek, illetve elértek. Itt most emlékeztetett minket egy sor dologra, amit, amivel mi magunk is tisztában voltunk, de ezeket elhomályosította a válság, ilyen például az Acer, az ACER központ, vagy a különböző konferenciák. Én láttam, hogy a spanyol KKV-k hogyan dolgoztak, és ezen mindenhonnan részt volt a, részt vettek KKV-k. Én magyarként azt mondom, hogy ha nálunk az önök programjának csak a 25%-a érvényesülne, már boldogok lehetnénk. Természetesen mi kis ország vagyunk. A kérdésem a következő. Ön hogyan látja az azt, hogy az iparpolitika, a digitális agenda és az energiahatékonysági program egyfajta szinergiát alkotva elősegítsék a kkv k a KKV szektort. Ha ezeket összefogjuk, ezt a három elemet, akkor ennek szinergikus hatása lehetne a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt van körünkben, már azon kevesek körében, akik itt vagyunk. Rübich úr, én is szeretném megköszönni, hogy időt szakított ránk, hogy meglátogassa az Európai Parlamentet. Az Európa a spanyol elnökség számukra nagyon fontos dolgokat tűzött napirendjére. Például a berekkel kapcsolatos döntés, ami végre megkezdheti a működését, a hírközlés és az informatika területen. Ez egy nagyon fontos lépés a jövőt illetően. Jó lenne, hogyha a berek segítséget nyújthatna a nemzeti távközlési bajnokoknak a 27 nemzeti piacon. Tehát a jelöltek, vagy az felálló új szervezetnek szerintem nagyon komoly szerepe lehetne, egyfajta vezető szerepe a 27 tagállam számára. A fogyasztók és a nemzetállamok számára. A bereknek nagyon komoly esélye van, hogy a nemzeti érdekek terén is, annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék az, a tagállamok egymás munkáját vonatkozó ágazatait. És egy nagyon fontos kérdés a polgárok számára, az adat roaming rengeteg új készülék kerül a piacra, és ezekre rengeteg adatot töltenek le a felhasználók, akár másodpercenként 100 megabites sebességgel, azt tudom, hogy megabitenként 50 cent a célkitűzés, tehát ez azt jelenti, hogy másodpercenként 50 centbe kerülne adat Éppen ezért a figyelmeztetésre is szükség van. Nem tudom, hogy a kommunikáció ezen új formájában nem kéne e, jobban odafigyelni az EU-nak is, hogy e, a fogyasztók e, megfelelően az átláthatóság előnyeit élvezhessék, és a piacon megfelelő magatartások valósulnak meg. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a kérdéseket követően ismét megadnám a szót az elnökség képviselőjének, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm. Bien, eh, muchas gracias. En primer lugar. Köszönöm szépen először is. Szeretnék eh, először is szintén köszönetet mondani mindenki nevében, aki a soros elnökség alatt az elmúlt hat hónapban nagyon keményen dolgozott azon, hogy a válság ellenére a különböző csúszások, ami a bizottság felállását illeti ellenére, azt biztosították, hogy Európából ne fusson ki a szufla, és hogy elősegítsük, hogy Európa gazdasági és szociális értelemben is fejlődhessen. Nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat. Y eh, tal como dijo eh, la parlamentaria Herzog, eh, a veces ha quedado... Ahogy Herzog asszony is mondta, esetenként bizonyos dolgokat elfedett, elhomályosított a válság, ennek ellenére, tehát a válság ellenére nagyon komoly munka folyt számos területen. Nagyon nagyra értékeljük mindezt. És szerintem, aki ezen dolgozott, elégedett lehet. Több kérdés elhangzott, és igyekszem összefoglalóan megválaszolni őket. Ami a villamos meghajtású gépjárműveket illeti, illetve a koordinációs lehetőségeket, hogy a tagállamok várjanak, vagy pedig már lépjenek. Összességében a kizárólag villamos meghajtású gépjárművek szemben a hibridekkel. Egyes tagállamokban prioritást élveznek, másút nem. A technológiai semlegesség volt a kulcs szó a bizottság számára. Óriási lehetőségek vannak azonban az európai fejlődés előtt. Ezek a gépjárművek kevesebbet fogyasztanak, hatékonyabbak, új technológia fejlesztését teszik lehetővé az autóiparban, illetve a távközlési technológiák területén, a szoftverfejlesztés területén is. Most ezeken a területeken Európa igen jól megvetheti a lábát, mint vezető földrész a nemzetközi szintéren. Az egész világ minket figyel. Azt, hogy mennyire vagyunk elszántak a koordinációra, amikor az villamos meghajtású, illetve környezeti értelemben tiszta járművek kifejlesztéséről van szó. Szerintem fokozatosan fog kialakulni a koordináció, de addig is én azt mondanám, hogy az ország, az egyes tagállamoknak is lépniük kell. Spanyolország már kidolgozott egy átfogó stratégiát, 2010-12-re vonatkozóan akciótervünk is van, de fontos, hogy más tagállamok is hasonlóan járjanak el. Az egyik képviselő azt kérdezte, hogy mik a prioritásaink az akciótervben foglaltak közül. Egy dolog, ami nem csak számukra, hanem minden ágazatban prioritást kell, hogy élvezzen az egységes energiapiac, illetve általában az egységes piac minden szinten történő megvalósítása. Ahhoz, hogy kellő súlyjal léphessünk fel a nemzetközi porondon. Lehetővé kell tenni az összekapcsolódást, az interoperabilitást, és szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek ezt lehetővé teszik. Az Európai Beruházási Bank is elkezdhetne infrastruktúrafejlesztés és szolgáltatási területen finanszírozást nyújtani a villamos meghajtású gépjárművek kapcsán, vagy például a típus jóváhagyások területén. Tervek lenne szükség a feltölt fejlesztés, infrastruktúra hálózatának kialakítására is, tehát a bizottságnak és a tagállamoknak is lépni kell. Ami pedig az ellátás biztonságát illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés történt ezen a területen. Az elnökség belső és külső szinten egyaránt lépéseket szorgalmazott. Ami a belső lépéseket illeti, a projektek notifikációjára vonatkozóan elfogadtunk egy programot, és ez mindenféleképpen javítani fogja a, az átláthatóságot és a tájékoztatást az energiaipari beruházásokra vonatkozóan. A gázellátás biztonságával kapcsolatban már említettük korábban a parlament saját kezdeményezésű jelentését, ez nagyon fontos volt, és egy eh, provizorikus megállapodás is született amiről még a parlamentnek szavaznia kell, a tanácsnak is el kell fogadnia, de minden esetre ez az előzetes megállapodás már megszületett, ami szintén jól jelzi, hogy milyen óriási munka folyt. Külön köszönetet szeretnék mondani Claude Türmes úr igen kedves szavaiért. amivel a spanyol elnökség teljesítményét illette biztonsághoz csökkentenünk kell a függőségünket, és a kereslet és a kínálat oldalán egyaránt lépnünk kell. Ami a keresleti oldalt illeti. Úgy látjuk, hogy a megújuló energiaforrásokat most már a közvélemény is jobban elfogadja, és itt most reflektálnék Törmez úr kérdésére, ami a, az említett tanulmányt illeti a, azzal kapcsolatosan, illetve amely megállapította, hogy a megújuló energiaforrások munkahelyeket szüntetnek meg. Én nem hiszem, hogy egy komoly tanulmány a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan ilyen következtetést szűrhet le, és hogy az erőforrásokat nem fenntartható módon használjuk fel. Lépést kell tartani a korszerű technológiával, és a megújuló energiák új technológiákat, kimeríthetetlen energiaforrásokat tesznek lehetővé. Természetesen a hatékonyságon javítani kell, Egyelőre még nem tudjuk, nem ismerjük ezen technológiák teljesítményét, de a megújuló energiaforrások mindenféleképpen egy biztonságos irányt jelölnek ki a jövőre nézve. Az elnökség komoly erőfeszítéseket tett a 2009-ben elfogadott irányelv átültetése érdekében a nemzeti tervekben, voltak átültetési problémák, és ezért tartottunk Pamplónában áprilisban egy konferenciát, ami igen sikeresnek bizonyult. És ez mindenféleképpen a nemzeti tervek javára fog válni, amit a tagállamoknak június 30-áig kell benyújtani a bizottsághoz. Ami pedig a keresleti oldalt illeti, a hatékonyság kérdését már említettem. Itt folytattuk a svéd elnökség munkáját az energiahatékony épületekkel, az energia kapcsolatosan. A bizottság pedig az energiahatékonysági akcióterv felülvizsgálatát is bejelentette 2006-tól datálódik ez. Itt némi késedelem adódott. Az energiaakcióterv az európai 2020-as stratégia részét képezi. Tehát a kihívás az, hogy a kirakós játék minden elemét összehozzuk a 2020-as stratégiában, és más technológiákkal is koordináljunk. Itt ugyanis egy sor olyan technológia áll rendelkezésre, ami a teljesítményt jelentősen javítani tudja, és ezáltal az európai vállalatok versenyképességét, ami biztosítja a növekedést. Illetve ezen vállalatok nemzetközi piaci helyzetét, tehát Európa gazdasági értelemben jobban tud majd teljesíteni. Ministro, si no vamos hacia una Europa plenamente interconectada. A az ellátás biztonságát nem tudjuk javítani, ha nincs megfelelő össze kapcsolás, nincsenek megfelelő összekapcsolások. Ez is egy prioritást élvező terület. De hát itt végül is a józan észről is szó van. Egységes digitális piacot akarunk, szabványosítást a villamos meghajtású járművek esetében, interoperabilitást, összekapcsolt Európát az energia területén és csak így tudunk hatékonyabbak lenni, és megvédeni magunkat a szűkös energiaforrásokkal szemben, illetve a biztonsági kérdések területén. A külkapcsolatokat illetően harmadik országokkal is találkoztunk a Mediterránumban, földközi tengeri térségben. Együttműködtünk az Egyesült Államokkal, az EU-US energia csúcs keretében miniszterelnökök találkoztak Budapesten februárban az energia ellátás biztonsága témájában, A napenergia programmal kapcsolatosan is elhangzott egy kérdés. Difícil, es un área eh, que eh, presenta eh, conflictos. Egyetértek azzal, hogy nagyon nehéz politikai konfliktussal terhelt területről van szó, de nem gondolom, hogy ez meg kéne akadályozza minket abban, hogy lépjünk. Éppen ellenkezőleg fokozni kell az erőfeszítéseinket, hiszen a politikailag legnehezebb kérdéseket konkrét javaslatok mentén lehet megoldani, amelyek minden ország kölcsönös érdekét szolgálják. Itt elhangzott az is, hogy egyes országokat meg lehet határozni, ahol gyorsabb előrelépés történt, Mint ahogy említettem, a villamos meghatású járművek esetében ez a ez lehetséges. A technológiai és földrajzi területek illetően, ahol gyorsabb előrelépés lehet, ezt ösztönözni lehet. Akik lassabban haladnak, esetleg némileg bátorítandók. El, el, el comentario, um, de... Az a megjegyzés, amit Herzog asszony uh, tett, a digitális uh, program, illetve az ipari program összekapcsolásával. Szerintem ez jó lehet annak érdekében, hogy egy közös uh, eredményt tudjunk elérni. A KKV-k is nagyon fontos szerepet játszanak. Hogyha ellenőrizzük azt, hogy a technológia előrelépés a világszinten hogyan zajlik le, akkor azt láthatjuk, hogy itt az innováció és a fejlődés gyakran kis hozzájárulásokkal történik, amelyeket közösen teszünk meg, és nem is igazán olyan nagy lépésekről van szó. Az innováció fejlődéséről van szó, és ez a KKV-kon keresztül valósul meg, és ezt a területet kell Európában megfelelően összekötni. A KKV-k és a nagyvállalatok között összekötetésre van szükség, illetve a KKV között, egyetemek között is erre van szükség. Itt még javítanunk kell a kapcsolatokat, segítenünk kell a projektek kialakításában, amelyek már beindultak, például az ipari politikának segíteni kell, vagy az vagy a digitális program kapcsán ezeket megvalósíthatjuk, és így a KKV potenciáját jobban ki tudjuk aknázni. A berek nagyon fontos szerepet fog játszani, és a különböző nézőpontok közös nevezőre fognak találni, ahol elemezhetjük azt, hogy melyek az egyes tagállamokban a specifiális adottságok. Nem lehet abból kiindulnunk, hogy egységes minden. Nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy az egyes tagállamokban mi a kiinduló pont. és mennyi időre van szükség az egyes országoknak. És nagyon fontos az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok valóban együttműködjenek. Együttesen kell a különböző információkat ellenőrizniük, és ez bizonyos vonatkoztatási pontokat jelenthet majd a jövőbeli döntések számára. És ez véleményem szerint rendkívül fontos. Ennek kell jól működnie, mert egyfajta áttörésre van szükség, hogy fel lehessen gyorsítani a belső piacot. Itt nem csak a nemzeti bajnokokról van szó, hanem az európai bajnokokról is. És különböző paraméterekről van szó, a kis és közepes európai országok esetében nagyon fontos szerepet játszhatnak az információs technológia kapcsán. Ez azt jelenti, hogyha hogy mint hogyha például összeállítanánk egy európai öm, csapatot, tehát különböző játékosokat állítanánk össze az európai országokból, akkor tudnánk itt valóban megmutatni a különbségeket európai szinten. Volt még egy kérdés a roaming kapcsán, a multilaterális licenceket illetően. Itt is nagyobb interoperabilitást kellene létrehoznunk a hálózatok között. Ha ezt létrehoznánk, akkor minden ország hozzájárulhatna, és valóban létrejöhetne egy igazi belső piac. Ez egy nagyon dinamikus szektor, és néha az állampolgárok kicsit el is vesznek a, a, az ajánlatok között, és ezért megfelelő eszközökre kell támaszkodniuk. Köszönöm szépen, óriási öröm volt számomra, egy itt lehettem, és önöket meghallgathattam, és köszönöm szépen a dicsérő szavaikat. darf mich auch ganz herzlich bedanken. Én is köszönöm szépen. Komolyan gondoljuk ezt. Nagyon sok tárgyalás zajlik le itt eh, Brüsszelben, és eh, nagyon sokat segítettek a munkatársai nekünk, nagyon jó volt önökkel együttműködni. Köszönöm szépen a munkájukat a Spön elnökség kapcsán és köszönöm, hogy segítettek nekünk. Köszönöm szépen.